Right, good afternoon everyone, ladies and gentlemen. It's ten... Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Jobb lenne elkezdeni. Három óra múlt tíz perccel üdvözlök mindenkit itt. És akkor nézzük az első rendi pontot. Ha nincs megjegyzés, akkor a napirendet elfogadottnak tekintjük. Jó. Elnök közleményei a második pont, nem tudok semmit sem bejelenteni, úgyhogy térjünk is rá a hármas pontra. Az Európai, külügyi szol, Európai Unió külügyi szolgálatának a képviselővel való beszélgetés. Dipa Krisznát üdvözölném. Pakisztán, Afganisztán, Sri Lanka és Maldiv szigetekért felelős főigazgató Titmar Kriszler urat köszönöm, hogy eljött, hogy ilyen rövid határidő mellett is elfogadta a meghívásunkat. A GUE felvette velem a kapcsolatot, és megkérte arra, hogy a Maldiv szigetek helyzetét tegyük napirendre. Nagyon hálás vagyok a tanácsért. Egyetértünk azzal, hogy a Maldiv szigeteki helyzet például a politikai ellenzék helyzetének nem tiszteletben tartása, a társadalom egyes szögeteinek rossz helyzete, külföldi harcosok, helyzete, alapjogok helyzete a problémás kérdések. Yamin Rashidot ölték meg egy vallási szélsőséges személy volt, és egy liberális blogger, ez sem ez is hozzájárult a helyzet rosszabbulásához, és most megkérem Kriszler urat, hogy tájékoztasson bennünket a Maldív szigetek helyzetéről, utána pedig beszélgetünk, ha ez így jó. Félig, fél, fél, fél négyig van időnk. Hát az nagyon rövid, úgyhogy kérem szépen röviden és tömören. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hálás vagyok azért, hogy megkaptam a lehetőséget és eszmét cserélhetünk a Maldiv szigeteki helyzetről az ön által elnökölt szakbizottságban. Azzal kezdem, hogy elmondom, hogy 2008-ban a Maldiv szigetek eh, egy ígéretes átmenetet tett, lépést tett a többpárti rendszer felé a totalitárius rezsim felől. A jelenlegi kormány Zsamen úr vezeti 2013-ban a 2013 óta agadunk azonban a helyzetért, az emberi jogi helyzetért. Sok ellenzéki vezetőt korlátoznak szabadságában, vannak olyanok, akiket bebörtönöztek, ugyanis 2015-ben egy elég vitatott terrorizmus ellenes törvényt vezettek be, emellett korlátozták a szólásszabadságot és a társulás szabadságát is. Néhány újságírót és médiumot megfenyegettek és zaklatnak. Emellett agoldunk a legfelsőbb bíróság döntése miatt is, ugyanis az ítélet értelmében a bíróságnak joga lesz meghatározni a parlamenti döntések jogosultságát, így korlátozza a parlament szabadságát, hatáskörét, és át is vesz így néhány hatáskört a bíróság. Emellett egy másik agály junk is van a halálbüntetéssel kapcsolatos de facto moratórium, ezt a kormány már jó ideig tartja, a jelenlegi kormány. Nyilvános kötelezettségeket vállalt a kivégzésekkel kapcsolatban, ami a nemekes egyenlőséget illeti, Értékeljük, hogy az ország lépéseket tett, hogy az intézményi és szakpolitikai keretben is megjelenjen ez, de nagyok a visszaélések, és nagy erőszaknak is tapasztalatai, nagy erőszaknak is tanulni voltak a nők. Ami pedig a, az erőszak elleni harcot illeti, és ez prioritás a kormánynak, a terrorizmus elleni törvényt módosították, a terrorizmus, terrorista csoportokhoz való csatlakozás, vagy ennek megkísérlése és a finanszírozás is büntetendő most már. Nagyon sok a turista, csak nem félmillióan látogatnak el az EU-ból oda évente. Éppen ezért az Európai Unió hajlandó együtt, még inkább megerősíteni az együttműködést. Elnök úr említette a Maldiv-szigeteki blogger és emberjogi harcos brutális meggyilkolását 2017 áprilisában Yamin Rashidról van szó. Őt korábban többször halálosan megfenyegették, ugyanis társadalmi-gazdasági kérdésekben különböző szatirikus megjegyzéseket tett, és a szekularizációra vonatkozóan is. Hét gyanúsított állítottak elő, állítólag ők követték el a bűncselekményt. Ezek a problémák és néhány további egyéb probléma is megjelent az EU Maldiv szigeteki harmadik párbeszéden 2017. május 23-án Fejlesztési segélyt az EU-tól a Maldív-szigetek nem kap, és az EU nem is képviselteti magát a szigeteken, de vannak lehetőségei az együttműködésnek és a párbeszédnek a Maldív kormányjal. Szeretném is ezeket a lehetőségeket felsorolni. Elmondom, hogy mi mit gondolunk ezekről. Először is az Európai Uniónak fel kell használni a befolyásáért, hogy a Maldív kormány a szigeteken a radikalizáció jelenségét jobban kiértékelje. A terrorizmus ellenes központból kapacitás építés révén támogathatjuk a szigeteket, és ilyen kontextusban támogatjuk azt is, hogy egy terrorizmus ellenes konferenciát terveztek be a Maldív szigetekre az év vége előtt, és az és Gilles de Kerkove, az Európai Unió terrorizmus ellenes koordinátorát meg is hívták erre a konferenciára. Emellett az Európai Uniónak kérnie kell a választási reformot is, a szavazási rendszer reformját, és különböző megfigyelési missziókat is le fogunk bonyolítani azért, hogy a következő választások átláthatóak és befogadóak legyenek. Az elnökségi választásokat 2018-ra tervezték be, az Európai Unió pedig megfigyelőket fog oda küldeni. A Maldív kormány felkérte az EU-t arra, hogy egy félidős értékelést végezzen el az Unió 2013-ban is volt már ilyen helyzet, pont az akkori választások előtt, és akkor is végeztünk egy értékelést, és ajánlásokat is megfogalmaztunk. Az emberi jogi sztenderdeket erősíteniük kell, főleg a vélemény nyilvánítás és a gyülekezési szabadság tekintetében, és tiszteletben kell tartaniuk az ellenzéki pártokat és szervezeteket. Emellett pedig a Maldív kormányjal a jogállamiságról, az igazságszolgáltatás függetlenségéről és a hatáskörök elkülönítéséről is tárgyalnunk kell. Elnök óra, a Maldív kormány hajlandó az Európai Unióval együttműködni annak érdekében, hogy egy sor ajánlást végrehajtsanak. Egy igazságügyi szakértői misszió zajlott le 2016-ban, az Unió finanszírozta ezt, és akkor a jogalkotói keretet vizsgáltuk, valamint az igazságszolgáltatás helyzetét. Egy második ilyesfajta szakértői misszió a Madiv-szigetek főügyészének a helyzetét vizsgálhatná. Emellett kérjük, hogy maradjon a moratórium a halál büntetése kapcsolatban, mert ez lépés lehetne ennek megszüntetése fele. Emellett a nőket támogatni kellene, a nők jogaiért harcolni kellene, és a nők elleni erőszak ellen is küzdeni kell. Végezetül az Európai Uniónak folytatnia kell az együttműködést a Maldív kormányjal az éghajlatváltozás témájában. Ez egyébként már meg is jelenik a nemzetközi fórumokon való együttműködésen és különböző hosszú távú stratégiákban is, a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos stratégiákban. Talán tudják azt, hogy a kis sziget államok, az AOSIS részesei a Maldív-szigetek is, és ilyen értelemben a nemzetközi közösségben a Maldív-szigetek fontos szerepet játszhat. Végezetül a az illegális, nem bejelentett halászat témájában, az EU témájában is együttműködünk. Úgy gondolom, hogy a Maldív szigetek továbbra is kívásokkal szembesülnek, viszont az Európai Unió segítheti a Maldív szigeteket abban, hogy leküzdjék ezeket. Hiányzik ugyan a hivatalos megállapodás, de éppen ezért rendszeres párbeszédeket kell velük folytatni. Szeretnénk elméteni a kapcsolatunkat, és azt szeretnénk, hogy inkább sikereket érjenek el, ahelyett, hogy újjal mutogatnánk egymással. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Kriszler úr. Négy kolléga kért szót. Danjean Panzeri, Luzi és Lambert kollégák. Senki más nem veszek fel a listámra. Utána, és ez az első kör kérdések, utána pedig válaszok. Nanzsán kolléga. Je ne m'exprime pas en mon nom. Köszönöm, nem saját magam nevében beszélek, hanem Kukán úr nevében, aki 2014-ben a megfigyelői küldetést vezette, e, és akkor elolvasom önöknek az ő nyilatkozatát. Aktívan követem a maldíviai eseményeket 2014 óta, amikor is megfigyelő voltam. Idén tervezem, hogy újra oda látogatok. Örülök annak, hogy a máltai, a maldívi hatóságok ebbe beleegyeztek. Fontos, hogy konstruktív párbeszéd legyen a végső jelentés ajánlásairól és azok végrehajtásairól. Különösen fontos ez azért, mert 2018-ban lesznek választások a Maldív-szigeteken, és én állok az együttműködés elé 2015 óta egy nehéz helyzetet élhettünk meg. Az alapvető jogok, a társulási szabadság eh, problémása, az ellenzéknek lehetővé kell tenni, hogy részt vegyen az ország életében, oda kell figyelnünk ezen a területen a fejleményeket. A sajtószabadság helyzete szintén problémás, és emellett látjuk, hogy újságírókat félemlítenek, megkorlátozzák a munkájukat, láttuk azt is, hogy Jemen Rashid blogger meghalt, Ahmed pedig még hiányzik. Oda kell figyelnünk továbbra is a maldivi helyzetre. Merci, Arnaud Dajan. Köszönjük Arnaud Dajan, és most Páncieri úr következik. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az igazgató úrnak is, hogy ilyen jól elmondta az alapvető jogok kérdését. Én, én csak a halálbüntetés visszaállításáról beszélnék, hosszú moratórium után azt gondolom, hogy keményen fel kell lépni ebben az ügyben. Jamin elnök azt mondta áprilisban, hogy újra fel akarja újítani a kivégzéseket. A Maldív jogalkotás, illetve törvények lehetővé teszik a halálos ítéletet még kiskorúak esetében is. A nagyon határozottan kell fellépnünk a halálbüntetés visszaállítása ellen éppen ezért. Én felkérném a külügyi szolgálatot, hogy amikor kapcsolatba lép a maldívi kormányjal, akkor adja át ezt az üzenetet, tudatosítsa ezt a problémát. Azt hiszem, hogy ebből talán értenének. Köszönöm. Lusing, asszony. Igen, köszönöm szépen. Rendben van, ha németül beszélek? Jó. Tehát tekintettel a további demokratikus fejleményekre annak alapján, amit az ellenzékkel ö, megbeszéltem, azok alapján, amit hallottam, meg kell gátolni azt, hogy a következő választásokig, természetesen azután is, de most, főleg most kikapcsolják az ellenzéki politikusokat. Ha mindenkit börtönbe zárnak, vagy megölnek, fogalmazunk ilyen drámaian, akkor egy, meg is porolhatjuk magunknak a választási missziót, a megfigyelési missziót, ha nincs ellenzék, akkor mindegy. A kérdés az, hogy erre a helyzetre hogyan gyakorolhatnánk nyomást. Ami pedig a sajtó szabadságot illeti, a hozzáállást egy kicsit túl puhának tartom. Egy egyensúlyozás zajlik itt. Nyilván diplomáciai szempontból mindig nagyon nehéz egyensúlyozni a gyakorlás és a megegyezés között. És nézzük a terrorizmussal kapcsolatos kérdést. Azt mondta ön, hogy a kormány nagy hangsúlyt helyez a terrorizmus elleni küzdelemre. De megkérdezem, hogy a kormány mit ért terrorizmus alatt? Nem mindenki érti ugyanazt. Hát ha Erdogán elnököt nézzük, például ő a szakszervezeti tevékenységet terrorizmusnak tekinti, és ezért az embereket börtönbe zárja. És főleg a Maldív szigetekről toboroznak ehhez harcosokat. Túl nagy az ő arányok, ezért nem látom én itt a megfelelő arányt. Ezért kérdezem, hogy ilyen tekintetben mit tehetnénk. És van még egy kérdés. legyen-e célja az Európai Parlamentnek egy újabb állásfoglalás elfogadása, hiszen a tavaly óta jelentősen megváltozott a helyzet. Köszönöm szépen. És most Lambert asszony. Köszönöm. Én annak a delegációnak az elnöke vagyok, amely felelős egyébként a Maldív szigetekért is az állásfoglással kapcsolatban csak egy dolog, hogyha csak akkor érdemes állásfoglalást csinálni, hogyha hiszünk abban, hogy ennek lesz hatása. Én eh, nem látom az előző állásfoglalások alapján, hogy eh, sok hatása lenne annak, amit mi írunk. Eh, engem érdekelne az, hogy az EU hogyan próbálja, hogyan képzeli el, hogy formálja a kapcsolatait a Maldív szigetekkel, Ugye a sri lankai nagykövetségünkről tudjuk, hogy nagyon nehéz a nagykövetnek egy szomszédos országban vagy egy közeli országba működniük, mert minden egyes repülő jegyet gyakorlatilag meg kell indokolni, tehát ez a fajta kapcsolattartás nehézkesebb. Nem tudom, hogy az a szaudarábiai kapcsolataik azok mennyire mélyek mármint a Maldiv szigetek és Szaudarábia kapcsolat. Thank you, Jean Lambert. Jean Lambert. Colleagues spoke, four questions and now in... Eh, négy kollega négy különböző kérdést tett fel, eh, önél szó igazgató úr. Köszönöm, és köszönöm az érdekes kérdéseket. We support um, Mr. Kukán úr follow-up eh, látogatása, ami ha jól vagyok értesülve, akkor szeptemberben e, esedékes, ezt és ezt támogatni fogjuk, ezt a e, kiküldetést, és teljesen egyetértek azzal, amit ő e, önön keresztül elmondott, együtt fogunk működni vele. Ami a halálbüntetést illeti, el kell mondjam, hogy eh, ezzel kapcsolatban határozottabb álláspontot kellene elfoglalni. A kormány én már egy ideje, hogy is fogalmazzak, nyilvánosan eh, közölte, hogy eh, felújítja a halálbüntetéseket. Még erre nem került sor, és nincsen dátum sem. Nyilvánvaló, hogy eh, erre odafigyelünk, és amikor a delegációvezető Maldivia, Maldiv szigeteken járt eh, a múlt hónapban, akkor elég határozottan átadta ezt az üzenetet azzal kapcsolatban, hogy az EU elvben, elvből elutasítja a halálbüntetést. Érdekesnek tartom, és felhívnám másoknak a figyelmét arra, hogy a turistákat is be lehet vonni ebbe, őket is tájékoztatni az emberi jogi helyzetről. E, nem kezdtünk még el igazándiból ezzel a témával foglalkozni. It's true that, and this is uh, to Miss Lösing, um, the dialogue with... Ami az ellenzékkel való párbeszédet illeti, nehéz, de folytatjuk ezt a párbeszédet az ellenzékkel, civil társadalom szereplőivel kapunk jelzéseket arra vonatkozóan, hogy milyen nehéz körülmények között működnek, és egyfelől nehéz bátorítani a kormányt, hogy teremtsen esélyegyenlőséget mindenki számára, mert eh, ezzel egy időben a kormány egyes tényezői részéről van az a politika, amiről, van, amiről itt mit sokan is tudnak, és beszéltek, hogy gyakorlatilag ki akarják iktatni az ellenzéket, illetve azt akarják, hogy ne vehessen részt a jövő évi választásokon. Tehát úgy gondolom, hogy a párbeszédünk során nagyon határozottan kell eljárnunk, elmondani, hogy milyen elvárásaink vannak a választások előtt, amelyekre elvileg 2018-ban kerül sor. Ami a terrorizmust illeti, valóban a kormány nagyon súlyosnak tartja a helyzetet, és mi azt kérjük a kormánytól, hogy definiálja számunkra, hogy kit is ért terroristán alatt. Tehát mi a terrorizmus definíciója. Szeretnénk tudni, hogy szerintük kik azok, akik terrorista szervezethez tartoznak, mit értenek ez alatt, és mitől lesz egy maldív állampolgár terrorista az ő szemükben, mert szerintem ez nem teljesen világos, és egy nagyon, nagyon szétfolyó definíció alapján elég sok emberre rá lehet húzni a terrorista vádat. Jean Lamberts kérdése. Ez kicsit tükrözi azt a dilemmát, amivel mi is szembesülünk, hogyan lehet hatékony politikai viszonyokat kiépíteni a Maldív-szigetekkel. Ahogy mondtam, mi Máléban nem vagyunk jelen, ez egy probléma, így a párbeszéd az rendszertelen, a Szeretnénk tartós jelenlétet a Maldív szigeteken, és megoldani ezeket a kihívásokat, de költségvetési okokból realistic at this point of time. And on Saudi Arabia, I am um... tehát Ez egy olyan kapcsolatrendszer, amely változik, és a kulturális közösségen, közelségen alakul, alapul, de nagyon sok üzleti érdek is fűződik hozzá, ezeket is figyelembe kell vennünk. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük, eh, igazgató úr, hogy eljött ide a külügyi bizottságba, ez egy nagyon fontos eh, eh, update volt, hogy lesz-e új állásfoglalás vagy sem, e, akkor majd a politikai vezetők erről döntenek, illetve a frakcióvezetők erről döntenek, e, de ez érdemes, az mindenképpen érdek, érdemes, érdemes erről beszélni, van ennek értelme, vagy, vagy nincs. Következik a négyes napi rendi pont, 15 percünk van rá. A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozása. Ezt a következő eh, napi rendet eh, azért eh, tettük a programra, mert meg akarjuk beszélni a módosítókat, és hogy milyen további lépéseket kell tenni az eszköz érdekében. Ez a harmadik eszmecsere a bizottságban. Volt egy vita a március 11-21-én a külügyi szolgálattal és a bizottsággal, és már beszéltünk a jelentéstervezetről is május másodikán. 99 módosítót nyújtottak be, azon kívül a 10 módosítón kívül, amit a raportőr nyújtott be. Most megadom a szót Arnaud Danzsannak, aki a raportőr. Merci, monsieur le président. Je serai... Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok röviden hozzászólni, mert igazából erről már beszéltünk. Kétszer is, és a különböző frakciókból a kollégákkal már egyeztetünk ez ügyben. Köszönöm minden frakciónak, aki részt vett az eszmecserékben. A jelentésemet benyújtottam tehát, illetve a tervezetet. Egy nagyon szakmai vagy technikai jellegű szöveg, hiszen egy rendelet tervezettel kapcsolatos jogi munkát kellett elvégeznünk, és fontosnak tartottuk, hogy minél hamarabb életbe lépessen ez a szöveg, mert a hasznossága és a hatékonysága az Európai Unió által Maliban, Közép-Afrikában végrehajtott műveleteknek ettől nagyban függ, tehát nagyon várják az érintettek, az európai műveletekben dolgozók azt, hogy eh, elfogadjuk ezt az új rendeletet, ugyanúgy várják az érintett harmadik országokban is. Tehát sürgős ügy ez, ezért hangsúlyozom még egyszer, hogy egy jogi szöveggel kapcsolatban nagyon szakmai jellegű munkát kellett végeznünk. Ugyanakkor az eszmecsere kapcsán egy igazi politikai vita is kialakult, teljesen legitim módon egyértelmű álláspontokat fejtettek ki a kollégák. Egyes frakciómok úgy vélték, hogy a jog, jogi alap eh, nem garantált, vagy nem a megfelelően került kiválasztásra, ezért eh, tőlem eltérő megközelítést javasoltak. tiszteltben tartom a tőlem eltérő véleményüket. Voltak más frakciók, akik támogattak engem. Azt hiszem, egy nagyon érdekes vita alakult ki, főként a szocialista frakcióval, az említett eszköz politikai és költségvetési dimenziói kapcsán. Úgy érzem, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy ez egy átmeneti intézkedés lesz, az elkövetkezendő három évet kell, hogy lefedjük. Való igaz, hogy egyes célkitűzések a költségvetési és politikai fenntarthatóságot szolgálják. Értem is az ő aggodalmukat vagy céljukat. Eljön majd ez a vita, sor kerül majd erre a vitára. Valóban szükség arra, hogy a tanács és a bizottság, hogyha fenn akarják tartani ezt az eszközt, akkor új javaslatot kell letegyenek elénk az asztalra. E szempontból tehát az ellenvetések és a meg jegyzések a szocialista kollégák részéről nem kerülték el a figyelmemet. Majd meglátjuk, hogy egy kompromisszumos megoldás működőképes lesz -e, ugyanis egy egy olyan kompromisszumot javasoltam, amely egyrészt lehetővé teszi, hogy az előttünk lévő szöveget minél hamarabb elfogadjuk, és az eredeti formáját a lehető legnagyobb formájában megőrizzük, ez költségvetési és garanciákat is magában hordoz, ugyanakkor egyes frakciók kérésére ezen eszköz számára felhasználandó alap nem szabad, hogy az együttműködési és fejlesztési e, alapból kerüljön különítésre vagy leválasztásra. A kompromisszum nagyjából ezt jelenti majd. Így állunk e, ma, az eredeti szöveget megpróbáltuk lehető legkisebb mértékben módosítani. A kompromisszum a lehető legtöbb módosító indítványt megpróbálja felölelni, de hát, de hát rengeteg módosító indítványt nyújtottak be a kollégák, nyilván mindegyikre ez nem terjedett ki. Köszönöm szépen. Köszönjük Ánó eh, Danzsannak. A harmadik alkalommal beszélünk erről a témáról, csak 15 percünk van, mégis jó néhányan kértek szót. Mr. Fleckenstein, Mr. Leeds, Mr. Vistisen, Ms. Woutmans, Ms. Lochbieler, Mr. Mrs. Lösing and Mr. Carver. Okay, well, try and keep it as short as possible. Ennyien vannak, tehát megpróbáljuk mindenképp mindenképpen mindenkinek megpróbálok mindenkit sorra keríteni. Elsőként az illetékes vélemény ennék előadója Pávó Varinen. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy ennék előadó ülésen részt vettem, amit Danzsan úr vezetett. Két kompromisszumos módosítót nyújtott be. Az egyik az ECI kizárásával kapcsolatban, A Deve Árnyék elődi ülésre elvittem ezt a két kompromisszumos javaslatát. A egyhangú megállapodás jutottunk az ICI e kizárás ügyében, illetve a, a, arról, hogy a fejlesztéspolitikai aspektust hogyan lehet megerősíteni. pozitív vagy negatív listákat eh, állapítsunk meg arra, hogy mire lehet egy, eh, ezt a finanszírozást használni. Az külszolgálattól és a bizottságtól szakértőket hívtunk meg holnap reggeli ülésre, annak érdekében, hogy eh, megosszák velünk a véleményüket, velük is fogunk egyeztetni, és aztán próbálunk majd kompromisszumra jutni. A DEVE szakbizottságban jövő hétfő este fogunk szavazni erről. tehát az ICI e kizárás az egyik, a másik pedig a politikai aspektust hogyan erősítsük, erre két különböző modell is van. Köszönjük a DEVE eh, előadónak, kezdjük az elnék előadókkal, esként Mamikins úr. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! about the new instrument az árnyék előadói ülésen a stabilitás békességítését szolgáló eszközről. Hát megszoktuk, hogy a parlamentben igen komolyan eltérnek a vélemények. Ezt a jogalkotási javaslatot sokan nem fogják támogatni. Necessary to discuss about its important elements. Fontos erről beszélni. A frakciónk tagjai közül sokan elutasítják azt a gondolatot, hogy a fejlesztéspolitikai eszközből leválasztunk pénzeket erre a célra. Most nem tudjuk, hogy a jövőben ez mennyi pénz lesz, még ha első körben ez viszonylag kisebb összeg is lenne. Ezért ebben ezt nem tudjuk támogatni. A másik problémás ügy az az, hogy ezt az eszközt hogyan alkalmaznánk. A frakciótársaim a mechanizmussal kapcsolatban is aggodalmuknak adtak okot, hogy amikor itt a parlamentben szavazzunk, világosan kell látni az ügyben, hogy eh, hogyan tudjuk ezt majd végrehajtani. Köszönjük Mamikins úrnak a felolvasott hozzászólást, most pedig az alelnökünk következik. Eh, Visztiszen úr, köszönöm szépen, hogyha valóban hatékony lenne ez az eszköz, akkor a bizottságnak és a külszolgálatnak megfelelő pénzügyi és emberi eszközökkel kellene rendelkezni ahhoz, hogy ezt valóban végrehajtsa. Hogy meg se adjuk a lehetőséget nekik, hogy eredeti formájában ezt alkalmazzuk, akkor mi szükség az eszközre? Így tehát az ECR frakció részéből majd megvizsgáljuk a végső kompromisszumokat e tekintetben, Reméljük, hogy meg tudjuk ezt szavazni, mert az eredeti alapgondolat az nagyon jó, és a bizottság eredeti ötlete nagyon jó, azt érdemes kipróbálni, aztán utána meglátni, hogy hogyan működik, eh, és ez alapján tovább menni. De ennyi védzáradékkal, korlátozással ez szerintünk nem lesz ez. Ha úgy érezzük, hogy nem lenne működőképes, akkor semmi értelme, akkor nem tudjuk támogatni. Lássuk meg tehát, hogy milyen az egyensúlya ezeknek a szempontoknak, és majd az alapján fogunk szavazni. Köszönjük Viszen úrnak. Fadmanz asszony az ALDE frakció nevében, kérem egy perccel szorítkozzon. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Másodokhoz hasonlóan én is köszönetet mondok Danzsan kollégának kemény munkáért, kemény dosszié témájában támogatjuk az előadót és az összes többi árnyék előadó munkáját is, és azt, hogy a DEVE véleményét figyelembe vettük. Az eszközt felülvizsgáljuk, és ami a kapacitást illeti, a katonai erő kapacitását, ez kivételes lehetőségek között megengedett. De szükség van arra, hogy a biztonsági vonzatot figyelme vegyük. A, egyetértünk a raportőrrel abban, hogy bizonyos körülmények között a katonaság segítségére szükség lehet végül, de nem utolsó sorban. Támogatjuk azt, hogy a parlament felügyelete alatt biztosítsuk a támogatást. Szeretnénk folytatni a dossziéval kapcsolatos munkát azért, hogy folytatódhasson. Előre vigyük az ügyet. Köszönöm szépen, most pedig Lőzing asszony a gue Igen, köszönöm szépen csatlakozunk a szociáldemokrata frakció érveihez, mindazonáltal egy kicsit kibővítenénk az érveiket. Nem csak a fejlesztési segélyekből származó támogatásról van itt szó, hanem arról, hogy az Európai Unió költségvetésének eszközeit a katonai célokra használjuk alapvetően ezért eh, nem értem, hogy az előadó hogy mondhatja azt, hogy eh, jogi szempontból biztonságos terepen mozgunk, hiszen két jogász is azt mondta, hogy a szerződéses megállapodással az, nincs összhangban. Az Európai Tanács eh, jogi szolgálata és a parlament jogi szolgálata is erre a következtetése jutott. Ezért nem értem. Már, már kopogtatott? Jó, hát akkor ennyi volt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lochbiller asszony zöldek nevében. Köszönöm szépen. Valerio kollégánk nevében nyilatkozom, mert ma nem tud itt lenni. Tudomásul vettük azt, hogy ön jelentéstevő előadó úr, hogy visszavonta az összes módosító indítványát, és most maradéktalanul a június állásponthoz tartja magát, de hát ezzel visszaléptünk. Meg kellene nézni azt, hogy hogyan lehetne megkérdezni a bizottság eredeti javaslatát. Ez jogi szempontból nem állja meg a helyét. 2016. augusztusában ezt mondta ki a jogi szolgálatunk. Nem ideológiai vitáról van itt szó, hanem arról, hogy jogi keretet kell tiszteletben tartani az Európai Bíróság joggyakorlatát. A bizottság úgy döntött, hogy meghajlik a jog előtt. Itt nem csak a civil konfliktus megelőzésről van szó, hanem arról is, hogy jogállamisági elveket tartsunk be az Európai Unióban. Az SZND frakciónak pedig azt mondom, hogy nagyon csalódottak vagyunk, amiatt, hogy úgy gondolják, hogy a pénzt csak a fejlesztési segélyekből veszik. Nem, nem, nem, és csalódást kelt, hogy ezt nem látják. Köszönöm, most még James Carver. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy szkeptikus vagyok. Tényleg szükség van uniós lépésre ezeken a területeken? Bilaterális, multilaterális és nemzetközi eszközökkel így is ezt az eredményt tudjuk elérni ezért szükségtelen az unió fellépése, és ez úgy tűnik, hogy megnövelt katonai ambíciókhoz vezethet, és ez szörnyű. Ami a jelentést illeti, a military actor katonai szereplő fogalom miatt aggódom, ezt kétértelmű, mások is elmondták. előfordulhat az, hogy a kedvezményezettek majd állami szervek lesznek, sokkal világosabban kell volna fogalmazni az előadónak. Bár azért nagyon sokat megtett, hogy néhány kollégánk aggáját eloszlassa. A támogatás kapcsán vannak aggodalmaink, láthattuk, hogy visszaüthet más támogatások kapcsán az, hogyha bizonyos állami szervek, intézmények kapják ezt meg. Éppen ezért el kellene utasítani az alap kiterjesztését. Köszönöm. Mind a ketten az SZND, még ketten kértek szót az SZND-t, az első Fleckenstein kolléga. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadó kompromisszumos készségért mindannyian úgy gondoljuk, hogy ez egy hasznos és szükséges eszköz. És önnel együtt a DEVE szakbizottság javaslatait megvizsgáljuk, megnézzük, hogy mit tehetünk, mit kezdhetünk azokkal, de aztán végül az AFET kell, hogy döntsön a véleményről. A pénzzel gondunk van, és ezt ön el is fogadta ez nem előlegezheti meg azt, hogy mi lesz majd a jövőben. De el kell mondanom, hogy ettől függetlenül a három éves időtartam, költségvetési időtartam után meg kell beszélnünk, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami nem. Azon fáradozunk, hogy a Júri Szakbizottságban a kollégákkal egy közös értelmezést dolgozzunk ki, ennek alapján megpróbálunk majd világosan látni, világosan látni a helyzetet, hogy van-e többsége, szerezhet-e többséget ez az anyag, vagy nem. Ezt megpróbáljuk még a következő együttműködő szavazás előtt megejteni. Köszönöm szépen, Annelit. Köszönöm szépen, hogy időt szánunk erre a vitára, szükséges is ez. A jogi aggályokat nagyon komolynak tartom. Nem is csak rólunk van szó, hanem a tagállamok agályairól is. Említette a fejlesztési pénzeket, és azt, hogy ezeket vegyük innen ki. A devében az elnök elmondta, az előadó elmondta nekünk azt, hogy mit is tartalmaz ténylegesen az asztalon heverő javaslat. A bizottságnak van négy pontja, arra vonatkozóan, hogy, hogy mi az, amit nem finanszíroznak. A pusztán ö, negatív vagy pozitív lista felállítása jó ötlet. Lehet, hogy a Júri szakbizottságban is erre a véleményre jutunk majd, de hát majd ezt meglátjuk. Köszönöm szépen Ritz kollégának, most pedig a bizottság részéről Hilde Hardemán van itt. Szeretném mondani valamit, nagyon röviden kérném szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, Előadó úr, tisztelt képviselő asszonyok, urak, szeretnék köszönetet mondani az előadónak azért, hogy mindent összevetve támogatják a bizottság javaslatát, hogy módosítsuk a stabilitási és békeeszközét. És köszönjük az erőfeszítéseket is, melyek a kompromisszum keresésre irányultak. Emellett nagyra tartom azt is, hogy Danzsen úr hangsúlyozta, hogy a javasolt intézkedések kivételesek, ez volt az eredeti javaslat célja is. Bízunk abban, hogy az előadó tárgyalásai egy kielégítő megoldáshoz vezetnek, és ez alapján előre vihetjük a folyamatot. Állunk elébe a gyümölcsöző együttműködésnek, a következő lépéseknek, állunk elébe az együttműködésnek a parlamenttel és a tanácssal, hogy zökenőmentesen lehessen fogadni a javaslatot, és hogy módosítani tudjuk ezt a stabilitás és békelős segítését szolgáló eszközt. Három dologra szeretnék kitérni, a, ö, olyan pontokra van szó, amelyek felmerültek a vitával kapcsolatban. A lényeg az, hogy a kivé, ki, kivételes helyzetekben bevonjuk a katonaságot, ha a katonaság jelenlétére szükség van ahhoz, hogy helyreállítsuk azokat a körülményeket, amelyekre szükség van, de amelyek sérülékeny, törékeny helyzet miatt megbomlottak. Szeretnék itt egy keretre utalni, a fenntartható fejlesztési célokra, itt is a 16. fejlesztési célra, amely elismeri a biztonság, valamint a fejlesztés kapcsolatát. Nagyon fontos ez a befogadó társadalmak fejlesztése szempontjából. A DAC kritériumok alkalmazása nem engedné meg a katonaság bevetését, ha csak a katonaság nem egy azonnali humanitárius segély feladatot lát el. Emellett meg kell jegyezni azt is, hogy a finanszírozást folytatni kell a fejlesztési segély folyosítását. Hangsúlyoznám, hogy jelenleg 88%-ban, azaz majdnem 90%-ban a stabilitás és béke elősegítését támogatjuk ezzel, és folytatjuk is. És még röviden beszélnék a listákról. Elnézést kérném zárja le, mondja az elnök, tehát ami a listákat illeti, holisztikus megközelítést kell alkalmaznunk. Azok a kollégáim, akik az érintett tagokkal, képviselőkkel együttműködnek, megpróbálnak megoldást keresni a problémára. Ami pedig a jogalapot illeti, a bizottság javaslatot tett Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 209 és 212. cikkére hivatkozva. Erre szükség volt a katonaság miatt. A javasolt intézkedések az együttműködési szakpolitika határai között mozognak, vannak. Köszönöm szépen. És akkor most Danzsan úrnak adunk szót. Bien, merci à tous ceux qui se sont... Mindenkinek, aki beszélt, és különösen az ALDE, a szocialista és ECR frakcióknak, mert nem könnyű vitáról van szó. Egy megfelelő kompromisszumot, megoldást kell találni, és Nyilván nem mondanám, hogy részletkérdésekben nem tudtunk eddig megegyezni, mert ahhoz túl fontosak, de azt remélem, hogy sikerül megállapodást találni, mert veszítsük szem elől a célt, megértek bizonyos ellenvetéseket, amelyeket a másik, a többi frakció hangoztatott, ugyanakkor emlékeztetek arra, hogy viszonylag sürgős a munkánk, egy olyan eh, eszközről van szó, amelynek van célja a terepen, az adott országokban, eh, és például utalnék arra, ami Máliban történt, ahol az Európai Unió civil és katonai missziót kíván indítani, és éppen ezért szükséges az, hogy a nem halálos e, eszközöket ott fel tudjuk vonultatni, illetve azokra kiképezzük az embereket, tehát ilyen dolgokra gondolunk. Én megértem, hogy vannak bizonyos ellenvetések, és úgy gondolom, hogy kicsit túlzásba vitték azért, mert ugyanazt a szöveget olvasva teljesen más, eh, teljesen más eh, álláspontra jutottunk mi, mint a zöldek például. Tehát ezt követően beszélni kell még a feltétellistáról, illetve a finanszírozásról, de én azt gondolom, hogy jó szándékkal hamarosan megállapodhatunk. Köszönöm, köszönöm Árnó Dázsának. Kedves kollégák, hadd emlékeztessek a további lépésekre. Július 11-én lesz a szavazás. Két szavazás lesz, az első szavazás a jelentésről egyszerű többséggel, és egy második szavazás pedig arról, hogy a megfelelő hogy e a második szavazáshoz pedig 37 képviselőre van szükség, tehát jó lenne, hogyha sokan ott lennének. És Strasbourgban pedig tárgyalunk. Thank you. We come to item... Az ötös napirendhez értünk, ahol egy AFET véleményt kell megbeszélnünk, megvitatnunk, Európai Utas Információs és Engedélyezési Rendszer ETIAS, a harmadik országoknak szóló polgárok vízum rendszere, biztosítani akarjuk az interoperabilitását a technológiai infrastruktúrának. 154 módosítót nyújtottak be, a képviselők három kompromisszumban állapodtak meg a raportőr Bodil Valero a zöldek részéről tájékoztatta a titkárságot, hogy nem lesz itt az eszmecserén, és beküld majd valakit helyettesíteni. Kijött. Logbiller asszony, nagyszerű. Akkor én azt javasolnám, hogy először adjuk meg Logbiller asszonynak a szót. Tessék, köszönöm. Köszönöm szépen, Magyaró kolléga. Először köszönetet mond minden frakciónak és a kollégáknak a jó együttműködésért. Még akkor is, ha kisebbségi véleményünk van nekünk a zöldeknek, ami az, az információs rendszert illeti, az utas információs és engedélyezési rendszert, ebben olyan információk szerepelnek olyan utasoktól, akiknek nem kell vízum egy online kérelmet kell benyújtaniuk az utazóknak a személyazonosságukkal kapcsolatban. Ez hasonlít az Amerikai Egyesült Államokban alkalmazott rendszerrel. A Libel szakbizottságban fogják lebonyolítani a vitát, az AFET csak azokról a pontokról tárgyal, amelyek a mi szempontunkból relevánsak, például az emberi jogi aspektusokról. Három kompromisszumos javaslatunk van, és akkor most folytatom angolul a részleteket. A parlament egy tanulmányt készített, hogy megvizsgálja a rendszer működőképességét, és a tanulmány azt mutatja, hogy fontoljuk meg a bizottság eredeti javaslatát, és esetleg igazítsuk ki a javaslatot. A tanulmány azt mondja, hogy nem világos az ETS szükségessége, hiszen már vannak meglévő rendszerek, hasonló meglévő rendszerek, például a Schengen információs rendszer, és ez a rendszer egyébként is belemen sérteni az alapjogokat. Az ETS rendszer szükségességét mindent összevetve a tanulmány megkérdőjelezi és a rendeltet informában nem kellene elfogadni. Valero úr a 29. cikkben a gyanús személyekről szóló watchlistet szerette volna töröltetni. Az Európai Uniónak már van olyan adatbázisa, amely meg lehet gátolni azt, hogy potenciális terroristák belépjenek az Unió területére. Ha elfogadjuk az etiázt, akkor duplikálnánk a rendszereket, például a SIS-nek lenne egy mása, és különben sem világos jogilag, hogy milyen személyek kerülnének fel a listára. Nem feltétlenül kell szükség több eszközre a hírszerzés számára, csak a megfelelő eszközökre. Az ETS esetében nagyon gyorsan kellene eljárni, és ez nem megfelelő. Ha a hírszerzést ellátjuk adatáradattal, azt eredményezhetné, hogy még kevésbé leszünk biztonságos helyzetben ezért érdemes lenne a meglévő rendszereket használni aktívabban, például a SIS rendszert. A SIS rendszert jelenleg felülvizsgálják a módosításokat, pedig az ETIAS rendelettel fogadják el. Ezzel lehetne a SIS rendszert még hatékonyabbá tenni, anélkül, hogy egy további listát hoznánk létre a kompromisszumok tekintetében sikerült megegyezni azzal kapcsolatban, hogy az ETIAS a lehető legfelhasználó barátabb kell, hogy legyen a fő belépési és kilépési pontoknál. Lényeges ez. Emellett aktívan kell a tagállamok nagykövetségeinek, valamint képviseleteinek is támogatni ezt a rendszert. Köszönöm szépen, Lockbiller asszony. Štetina asszony az első néppárti frakcióból. Pane předsedající, dámy a pánové, nařízení ETIAS figuruje na seznamu. Hölgyeim és uraim, az ETEAS rendelet az egyik fő prioritása ennek az évnek jogalkotási szempontból. Az EPP támogatja a javaslatot. Az ETEAS rendszer bevezetése az egyik olyan intézkedés, amely kompenzálja azt a belső utazási területet, ahol nincs ellenőrzés, illetve határellenőrzés. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában van hasonló rendszer. Én hiszek abban, amit a bizottság mond a javaslatban, nevezetesen, hogy az ETS bevezetése visz, csökkenteni fogja az elutasított beutazási eseteket és csökkenti a várakozási időket a határokon, valamint eh, növeli a biztonságunkat, és javítja a lehetőségét annak, hogy azonosítjuk, a, azonosítsuk a kockázatos személyeket. Eh, én a módosítóimmal szeretném egyszerűsíteni az ETIAS eh, járást. Például szeretném, hogyha lehetővé válna egy jelentkezés a kikötőknél, illetve a repülőtereken és egyéb főbb határátkelő helyeken is. Jaromir Stetina, annál Köszönjük Jaromir Stetina, most pedig a SND frakció nevében. Grazie Presidente, grazie alla relatrice e relatori Ombra per il loro lavoro. Köszönöm elnök és köszönöm az árnyék előadóknak. Verosimilmente grandi cambiamenti nella gestione az intézkedések, amiről most beszélünk, nyilvánvalóan eh, nagy változásokat hoznak a külső határon. Nyilván a eh, külső határok eh, megerősítése a cél, a migráció, illetve a terrorizmus veszélye miatt, ez érthető a tanácsi konklúziókban is volt erről szó a múlt héten, ugyanakkor nem lehet eh, fejest ugrani ebbe a dologba, anélkül, hogy a következményeket végig gondolnánk elvben, nem ellenőrizzük azt, hogy egy automatikus rendszer hozzon, jöjjön létre, amely hasonló a kanadai vagy amerikai rendszerhez, de szükség van bizonyos eh, eh, óvintézkedésekre a raportőr rel mindig sikerült még kompromisszumot találni. A mi frakciónk a módosítóiban megpróbál az ETIAS kül kapcsolatainkra gyakorolt hatására reflektálni egyfelől, szeretnénk kialakítani jó viszonyt azokkal az országokkal, amelyek polgárai nem vízumkötelesek, másfelől pedig szeretnénk azt is, hogyha a jelentkezők a belépésre jelentkezők megfelelő és egyszerű módon kapnák meg a belépési engedélyt. Emellett a kockázatokra is oda kell figyelni, és a többi rendszerhez való viszonyra il regime di esenzione da parte dell'UE. Come riconosce... Az amerikaiak és a kanadaiak ö, eddigi tapasztalait is. Relazioni tra UE e un determinato paese... Erre is oda kell figyelni. Végezetül rá kell irányítanunk a figyelmet arra, hogy milyen kihatásai vannak ennek az idegenforgalomra, a harmadik országokat. De fontos az, hogy megtegyük ezt a lépést, és javítsunk a helyzeten. a liberálisok nevében, Valtmánsz asszony az utolsó hozzászólón. Köszönöm szépen, kedves kollégák, először is Úgy érezzük, hogy ez a javaslat nagyon jó, ez a, az ETIAS lehetővé teszi, hogy a harmadik országok belé pői, akik nem jelentenek veszélyt az Európai Unióra, belépessenek az Európai Unióba. Amerikában már például működik egy hasonló rendszer, és 2020-ra 30%-kal több belépni kívánó lesz. Mindenképpen a vízummentességgel utazókról is információval kell rendelkezni, ezért a bizottság javaslata számunkra fontos. Még úgy érezzük, hogy a személyes adatok védelme nagyon fontos, hiszen ezek védelme nélkül nem lehet, fontos, hogy ezt önkényesen ne használhassák fel, ezért az alapvető jogokkal kapcsolatban lesznek módosítóink. Mivel, ahogy önök is tudják, az elveszett, eltűnt gyerekek témájában igen aktívan részt veszek. Úgy érezzük, hogy az az FTS fel lehet használni ilyen célra is. Aztán a módosítókkal kapcsolatban az oktatás törlését javasoljuk, több frakció is megtette ezt, ezt fontos hangsúlyozni, hogy ez ügyben megállapodjunk, és végezetül egy dosszi ügyében arról vitatkoztunk sokat, hogy az ETS-t az irreguláris migráció témájára, vagy céljaira is felhasználjuk-e. Van, akinek ez tetszik, van, akinek nem ez a gondolat. Én személyesen amellett vagyok, hogy az irreguláris migráció ügyében is felhasználjuk ezt az eszközt, de ezt majd a Libe szakbizottságban kell elsősorban megtárgyalni. Remélem, hogy itt meg tudunk állapodni. Alapvetően eh, a kevés kompromisszum ügyében az ALDE frakció egyetért. Köszönjük, Lenkivel. Szeretne valaki még ezen a ponton bármit hozzáfűzni? Úgy látom, hogy eh, nem. Az AFET július 11-én szavaz erről. A következő témánk Schengen információs rendszernek a határellenőrzés területén történet az a működés használata. A 6-os és a 7-es napirendi pontok összefüggnek. 37 módosító indítvány érkezett, határellenőrzés ügyében 86 pedig az ille az illegálisan tartózkodók visszatérítésére való használat témájában. Nem is húzom tovább az idejét, Hilde Wautmansnak adom meg a szót, aki a vélemények előadója, említenék, emlékeztetnék mindenkit, hogy pontosan 15 percünk áll rendelkezésre erre a napi rendi pontra. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon gyorsan haladunk ma tényleg vágtázva haladunk ebben a szakbizottságban. I would like to thank all shadow rapporteurs for their cooperation and this... Először is köszönöm a kollégáknak az együttműködést, csütörtökön nagyon jó lést tartottunk, négy kompromisszumos megállapodásról si, ö, állapodtunk meg. A határellenőrzés témájában négy, a visz illegálisan tartózkodók számában pedig három. Az először is lássuk az információcsere, a határ ellenőrzés, illetve visszatérés felgyorsítás nagyon fontos. Jelenleg is semmiféle információs rendszer jól működik, de még jobban fel tudjuk ezt használni éppen ezért. Üdvözöljük a bizottság javaslatát, meggyőződésünk, hogy ezek a változások megerősítik az unió fellépését migráció ügyében, illetve védelmi kérdésekben. A kompromisszumos módosító korlátozottak, ahogy az AFET hatásköre ezügyben korlátozott, mégis fontos elemek is vannak. A harmadik országbeli állampolgárok és jogaik véd, garanciái ügyében a kiskorúakra vonatkozó külön garanciák témájában is úgy érezzük, hogy az AFET bizottság tagjaint el, a Libétől eltérő módon kezeljük ezt a kérdést. Tudjuk mindannyian, illetve tudnunk kellene, hogy az emberi jogok és a garanciák az Európai Unió alap elvei nem kell lesz szerintem minden dokumentumban újra, meg újra megismételni. Hát sajnálatos módon a tapasztalatunk azt mutatja, hogy ez nem így van. A harmadik országbeli állampolgárok jogait minden nap lábbal tapossák az Európai Unióban, ezért újra és újra emlékeztetni kell magunkat Unióban, és azon kívül is, hogy mik a felelős, mi a felelősségünk az emberekkel szemben. A nem európai országokban még rosszabb a helyzet, de ez nem lehet kifogás arra, hogy az Európai Unió ne védje és tartsa tiszteletben az érintettek emberi jogait. Az Európai Uniónak jó példával kell eljárnia, meg kell tudnunk mutatni, hogy a hatékony információ megasztás nem zárja ki a demokratikus normák tiszteletben tartását. Meggyőződésem, hogy a kettő összeegyeztethető, ezt tükrözi a véleményem, és remélem, hogy támogatásukat elnyerjük ezzel. Köszönöm hogy felolvashattam mindezt. Köszönjük Vautmans asszonynak! Az árnyékelőadókkal folytatjuk. Zsujica és Picula kollégák. Lőzing asszony kért szót, és ezzel is zárom a hozzászólók listáját, Zsujica asszony elsőként. Hvala. Köszönöm, elnök úr. Mrs. for her work. Rautmans asszonynak köszönöm az elvégzett munkát, nagyon szakmai, technikai dosszékről van szó, főként a Libe szakbizottságra tartozó kérdések, Mégis próbáltunk javítani az AFED szempontjából a migrációs biztonságpolitikai kérdésekre adott válaszok, vagy próbálkozások ügyében. Azt hiszem az elkövetkezendő években, a hónapokban ez az egyik legégetőbb kérdés. A migráció ugyanakkor roppant kényes kérdés, nap mint nap ezrevel érkeznek menekültek és migránsok, fel kell tudnunk nőni a felelősséghez. Úgy érzem, hogy erős és hatékonyan működő Schengen információs rendszerre van szükségünk, és Természetesen a rendszer frissítését, biztonságosabbá, hatékonyabbá tételét mindig támogatjuk. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy összességében a két véleménytervezet nyelvezetet gyakran túlságosan kritikus, mint hogy arra utalna, hogy a jelenlegi rendszer nem működik, nem jól működik, és az emberi jogok megsértését jelenteni. Negatív értelmezését Lautmans asszony a mi frakciónk nem osztja, úgy érezzük, hogy a külső határokon dolgozó nők és férfiak kiváló munkát végeznek, végeznek ilyen nehéz körülmények között. És mi a néppárban hálásak vagyunk a munkájukért, és továbbra is támogatjuk őket, ahol csak lehet. Éppen ezért erre vonatkozó módosítókat is benyújtottunk a kompromisszumok megfogalmazásának ügyében. Eh, számítunk az ön együttműködésére, reméltek mindenki számára eh, megfelelő megoldást találunk. fundamental rights. De hát ez az idézet, ezzel kiegészíteni az Európai Unió alapvető jogait, újra és újra elismételni, ez csak hosszabb lesz a szöveg, kevésbé lesz konkrét, és így a Schengeni övezetet nem tesszük biztonságosabbá. A, kom- a kiskorúakra vonatkozó ö- kompromisszum ügyében az újranyomatvétel, illetve az arc kép vétel ügyében nem fogjuk ha, magunkat, nem fogunk engedni az álláspontunkból. Ugyanakkor Vautmans asszonynak és Szitkásnak köszönjük az eddigi munkát, mi hajlandóak vagyunk konstruktív kompromisszumokon dolgozni annak érdekében, hogy az európai polgárok biztonságát védjük. Hvala. Köszönöm, hogy felolvasottam elnök úr. Hvala. Köszönjük. Picula kollega következik. Hvala. Schengenski informacijski sustav je Schengenski. a Schengen információs rendszer a gerince a Schengeni mozgás szabadságának. Ez három dokumentumból álló csomag része. Nem hoz létre egy új rendszer, hanem javítja a létező rendszer működését. A végső cél az, hogy támogassuk az európai biztonsági programok működését. A szocialisták és demokraták nevében több módosítót nyújtottunk be az információ alapján, a 20-as információ S és U pontjához például. E, fontos, hogy más dokumentumokból is információt szerezünk arra vonatkozóan, hogy az adott személy ugyanazon a név vagy más név alatt e, utazott-e már, illetve bekerült -e a rendszerben a, ezt követ, ezt támogatjuk elfben, mert úgy gondoljuk, hogy a SZISZ jobb működéséhez járul hozzá, ugyanakkor csak akkor e, ez hozzájárul ahhoz, hogy a migrációs áramlásokat jobban lehessen kezelni. Különösen az a rész, amely arról szól, hogy meghatározó, mely határokon alkalmazandó ez a jogszabály, én egy olyan tagállamból jövök, amely nem tagja a Schengeni övezetnek, Horvátországról van szó. Mi nem vagyunk biztosak abban, hogy a külső határ ténylegesen mit jelent ebben a vonatkozásban, az Európai Unió külső határát, vagy pedig a Schengeni térség külső határát. Éppen ezért egy módosítót nyújtottam be a 12-es cikkel kapcsolatban, illetve a preambulum bekezdéssel kapcsolatban. Köszönöm. Thank you, Mr. Pizzula. And now... Uh, Pizzula úr és Lőzing asszony a zöldek nevében. Sorry. A GUE nevében elnézést. Uh, I speak on behalf of my colleague. Igen, köszönöm. Orbán kollégám nevében szólalok fel, ő nem tud ma itt lenni. Először is uh, Miguel Orbán köszönetet mond az előadónak. Minden módosítást támogatunk, amely erősíteni fogja az emberi jogok garanciáját. Bár az AFED hatásköre ebben a témában uh, korlátozott, de számunkra az nagyon fontos, hogy a, bárkinek a jogait és méltóságát garantáljuk. A negyedik pont nagyon fontos, a személyes adatokhoz történő hozzáférés, valamint a, az adatok törlésének joga, létfontosságú a harmadik országok állampolgárai esetében is, ha nincsenek jelen az unió területén. Támogatjuk az adattranszferrel kapcsolatos két kulcspontot. Minden adat az adatok esetében még a visszaküldésnél sem lehet átadni az, ne lehessen átadni az adatot. Az uniós migrációs szakpolitikát restriktívnek tartjuk, és büntető jellegűnek, de ez ellenében megy az uniós értékeinknek. Minden kompromisszumot vagy módosítót támogatunk, amelyek az emberi jogokat és a méltóságot védik, főleg harmadik országokban. Köszönöm szépen, Lőzőink kolléganő, az AFED-ban. Július 11-én szavazunk ezekről a kérdésekről. És akkor most a nyolcadik napi rendi pont következik. Egy tanulmánytervezet eredményének a prezentációja az iszlám államfinanszírozásáról, amelyet a szakbizottságunk kért. Leírja az iszlám állam finanszírozási módjait, és megbeszélni azt is, hogy a nemzetközi közönség mit tehet. Üdvözölném Jean-Claude Coussana urat. Hol van ön? Agnes Levalois itt van? Igen, kérem, foglaljon helyet. Kuszaran úr, a e, Franciaország, Egyiptomi, Törökország és Szíriai nagykövete volt, és e, idén a, kinevezték a francia hadügyminisztériumban Leva, asszony pedig jó ismerője a kortárs arab világnak, és a Nemzetközi Diplomácia Akadémiáján dolgozik, valamint alelnöke a Mediterrán Régió és a Közel-Kelet Kutatási és Tanulmányi Intézetének. Minden további nélkül be is adom, meg is adom önöknek a szót. Mondják el, milyen eredményeket hozott ez a tanulmány. Ki szeretné először? Levaló asszonyal kezdjük, utána Kozolán úr kapszott 10-12 percet adok önöknek, és utána beszélgetni fogunk erről a pontról. Pontosan 30 percünk van az egész pont megtárgyalására, tessék. Euh, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Azért vagyunk itt, hogy ezt a tanulmányt ismertessük, ami arról szól, hogy hogyan finanszírozzák a Daesh-t, illetve az Iszlám Állam nevű terrorszervezetet. Egy rövid bemutatót, egy rövid, röviden szeretném bemutatni, hogy hogyan finanszírozok tehát ezt a szervezetet, ezeket a szervezeteket, majd ezt követően átadom a szót Kuszran nagykövet úrnak. Először is azt kell mondani, hogy ez a szervezet, az iszlám állam egy viszonylag bonyolult szervezet, amely a leggazdagabb terrorszervezet az egész világon, ami egy nagyon fontos dolog, hogy megértsük, hogy hogyan is működik a finanszírozása. Miért nevezzük ezt a leggazdagabbnak, azért, mert ez egy olyan szervezet, amely eh, az al eltérően egy területet ural, noha az al volt az inspirációja, a nagy különbség az, hogy a Daesh-nek van egy saját ellenőrzésű területe, amely lehetővé tette számára, hogy komoly pénzügyi eszközöket szerezzen. Ezek a pénzügyi eszközök elsősorban az olajra vezethetők vissza, mert a Szíria és Irak közötti régióban komoly olajtermelés folyik. Ez egy olyan régió, amely lehetővé tette azt is, hogy a gyapottal, illetve más búza és egyéb erőforrásokat is kihasználjanak. És emellett az antik tárgyak, a műtárgyak illegális kereskedelme is nagy divat, hiszen tudják, hogy ezeken a területeken nagyon komoly archeológiai leletek lelhetők fel, és ez hozzájárult, ezek a lehetőségek hozzájárultak a szervezet megszületéséhez, ráadásul az elején bankokat is ki tudtak fosztani, például 500 millió dollárt rögtön az elején Moszulban, amely lehetővé tette számukra, hogy gyökeret verjenek ebben a régióban. Emellett adó adót vetnek ki a e, lakosságra, tehát van lakosság, mert van területük, és e, egy időben 8 millió ember fölött uralkodott a Daesh, kivetette egy adórendszert, mégpedig jelentős adóbevételeket, emellett zsarolással is foglalkoznak, és ez lehetővé tette a szervezet számára, hogy ne legyen szüksége külső finanszírozásra, mert van megfelelő forrása a különböző forrásokból, amelyeket az előbb említettem, vagy az imént említettem. Most mi történik? Az, hogy nyilvánvalóan tettünk erőfeszítéseket arra, hogy korlátozzuk a területi terjeszkedését ennek a szervezetnek. Az azt jelenti, hogy immár nem fér hozzá azokhoz a természeti erőforrásokhoz, amelyekhez korábban össze hozzáfért. Például a, a bombázások visszavetették az olajtermelést a Daesh területeken, és a Daesh nem tudja eladni illegálisan az így kitermelt olajat, tehát a bombázások egy nagyon komoly forrásveszteséget jelentenek ennek a szervezetnek, mert gyakorlatilag lehetetlenné teszik a működését a különböző olajkutaknak, és ez a szervezet bevételeinek csökkenéséhez vezetett a koalíciós bombázások azt is eredményezték, hogy a Daesh által uralt terület csökkent. Tehát egy olyan szervezetben, a szervezetről van szó, amely veszít a sebességéből, nincs visszaszorulóban van területileg is. 2014-hez képest ez a szervezet tehát sokkal kevesebb erőforrással rendelkezik, mint korábban. Kevesebb az embere, kevesebb a lakosság, kevesebb a zsarolási lehetőség, ráadásul szegényedett a lakosság, a szervezet éppen ezért immár nem tud olyan adót, olyan mértékű adót kivetni, mint korábban. Tehát egy olyan szervezetről van ma szó, amely gyengülőben van, sokkal kevesebb pénz áll rendelkezésre, és sokkal kevésbé vonzó a fiatalok számára, mert a Korábban nagyon jó fizetést adtak a zsoldosoknak, és ez vonzotta a különböző fiatalokat. Itt legyen szó katonai zsoldokról, illetve egyéb szakterületeken a fizetésekről. Ez régebben jelentős pénz volt, most már sokkal kevésbé ez a szervezet továbbra is létezik, és továbbra is komoly fenyegetést jelent, és figyelembe kell venni azt is, de figyelembe kell venni azt is, hogy kevesebb a bevétele, viszont próbál igazodni ehhez az új valósághoz. Az is igaz, hogy nagy nehézség számára immár toborozni a zsoldosokat, pont azért, mert kevesebbet tud fizetni nekik. Ez a harcosok között feszültséget okozott, mert kevesebbet kapnak, mint korábban kaptak, és a Daesh megértette, hogy a kevesebb erőforrásból nem tud újakat toborozni, ezért a saját kommunikéiben sokkal keményebben, radikálisabban kell fogalmazni, azért, hogy a vonzerejét növelje, és ezzel vonzza a fiatalokat a területek, területére. Tehát rendkívüli mértékben átalakult viszonylag gyorsan a Daesh terület gazdasági valósága, és végezetül, mert azt látom, hogy kezd lejárni az idő, tehát nincsenek ugyanazok az erőforrások, ez azonban nem azt jelenti, hogy eltűnt, ezt nagyon hangsúlyosan kell kimondani, és nyilván erről fog majd a nagykövet úr is beszélni. Bien, Agnès de Valois vient de nous expliquer de manière très, très claire. Köszönöm hallhattuk, hogy ez a szervezet hogyan veszít teret, területet vesztett, erőforrásai is fogyatkozóban, illetve a centralizáltságából is veszít, hiszen ez egy nagyon központosított szervezet, amely fontos jellemzője a Daesh-nek, az iszlám államnak. Így tehát a támogatottsága is csökken, és a külső fellépésünk célja pontosan az, hogy gyengítsük a dest, és ez sikerült is egyébként. Miatt változik is a helyzet, minden megfigyelő úgy érzi, hogy jelentős kapacitásvesztésről, illetve erőforrásvesztésről beszélhetünk, Azon kell elgondolkodni, hogy a finanszírozása hogyan alakul majd az iszlám államnak, általában a jövője hogyan alakul, illetve eh, hogy milyen eszközök állnak majd a rendelkezésre. Semmi sincs eh, papírra vetve, eh, a jövő különböző forgatókönyveket vizsgáljuk, milyen faktorok, szempontok válhatnak fontossá, hogy megértsük, hogy mit történt, illetve fel kell mérnünk azt a lehetőséget, hogy hogyan tudjuk felvenni a harcot ezzel a veszélyes szemben. Ez tehát az első. Agnes Levaloa is utalt arra, ez az első kínőpont, hogy a Daesh egy olyan szervezet, amely a területiségéből kilépett, hiszen egy nagyon központosított rendszer volt, központosított kommunikációs és pénzügyi rendszerrel. Ez ma már nem működik, így tehát felaprózódott a Daesh, nincs már egyetlen egy központ, nincs egy egységes területi bázisa sem az iszlám államnak, ez tehát változott az al Kaida is egyébként megtette ezt a, mint egy leányvállalatokat, tehát különböző fiók szervezeteket alapított, ez előfordulhat is, ugyanakkor a fellépés módja, a fel, különböző akció lehetőség is ezzel megfelelően változnak, ahogy felaprozódik, és ahogy az egységes területisége felaprozódik az a nagy kérdés, hogy a sivatag felé mozdulnak, hogy inkább, sokkal inkább a városokba próbálnak majd telepedni, így a felaprózódott iszlám állam. A low-cost, olcsó terrorizmus mm, fogalmát mindenki jól ismeri, tehát olyan uh, terrorista módszerekhez kell folyamodniuk, amelyek uh, sokkal olcsóbbak, ugyanakkor ugyanolyan uh, gyilkos, káros, uh, pusztító hatásuk lehet, mint a hagyományos uh, terrorizmusnak. Tehát nem a csoportokra, hanem az egyénekre koncentrálnak, majd sokkal fragmentáltabb, felaprózódottabb az egész szervezet, kevesebbel kell dolgozniuk, és mindezek ellenére próbálnak valamennyire központosított szervezetet fenntartani. Tehát az első, a első átalakulásáról beszélünk, kevesebb pénzzel, kevesebb erőforrással rendelkeznek. Ne felejtsük el, hogy szeptember 11-e is viszonylag olcsó ö, terrorista cselekmény volt. Akkor igazából olcsóbb ö, olcsóbb terrorizmusról beszéltünk, olcsó terrorizmus nem jelenti azt feltétlenül, hogy kevésbé veszélyes. A Daesh elleni fellépés a elsősorban a finanszírozási csatornák elzárását célozta. Ettől nyilván a finanszírozástól kevésbé, a pénztől kevésbé függő szervezetet hoztunk létre. Kevesebb pénzzel rendelkeznek, de ezzel is tudnak komoly károkat tenni. est quelque chose qui est la seule hypothèse. Non, il y a d'autres hypothèses. L'autre hypothèse, c'est que, au contraire, cette organisation n'accepte pas cette dispersion, cette perte de substance, et au contraire essaie. Tehát kevesebbel kell dolgozni az iszlám államnak területe, emberek és pénze szempontjából. A propagandagépezet ugyanakkor továbbra is jól működik, ez is már egy nagyon komoly szervezeti kapacitás, amivel rendelkeznek. Ezt is valószínűleg gyengíteni kellene, ez is következő forgatókönyv lehetőség. Elsősorban a szervezet túlélését próbálják eh, első prioritásként megállapítani. Új erőforrásokat, pénzeket eh, eh, keresenek. A crowdfunding például az új technológiák új támogatókat keresnek, vagy itt van a, a pénzügyi spekuláció, ez is felmerülhet finanszírozási módként, modern technikákhoz folyamodhatnak, és megpróbálják a meglévő pénzeket így fialtati, ha úgy tetszik. Tehát különböző lehetőségek vannak a Daesh jövőjét illetően. a maffia szerű tevékenységek vagy a csempészet segítségével próbálják biztosítani a saját túlélésüket, és nyilván ennek értelmében az egész struktúrájukat és a vezetési módot is átalakítani. Köszönjük szépen Levalois asszonynak és Kusszorán úrnak ez az a pont, ahol megkérdezem a kollégákat, hogy kinek van hozzáfűzni valója az elhangzottakhoz. Egyelőre egy valaki, most már többen is. Korvin Mike úrnak akartam először szót adni, ez nagyon szokatlan lett volna, de hát akkor kövessük a néppárt részéről senki, akkor szocialisták, Picola úr. Thank you, Chairman. I would like to... Köszönöm szépen, elnök úr. Egyszerű lenne a kérdésem. Természetesen figyelmesen meghallgattam azt, amit elmondtak a finanszírozásról, az iszlám állam finanszírozásáról. Nyilván világos az, hogy a pénz az a terület együtt jár, de hát ugye az iszlám állam most már területeket veszít. Mit, mond, mit tud mondani az iszlám állam nemzetközi finanszírozásáról, a külföldi pénzekről, az öbölmenti államokból érkező finanszírozásról. Sokat beszélünk a külföldi harcosokról. És a külföldi támogatásról. És akkor most a liberális frakció kapszott. szót. Osztrovicius úr. Köszönöm, hogy tájékoztattak bennünket erről a nagyon fontos témáról, az iszlám állam finanszírozásáról. Szeretném tudni, hogy voltak-e próbálkozások, próbáltak-e az iszlám államtól tanulni más szervezetek a terrorizmus finanszírozásáról, hiszen a terroristáknak van erre vonatkozó tudása, ezt a know-how-t más terőst alapú szervezetek is felhasználhatják világszerte. Vannak itt olyan komponensek, amelyeket nagyon hatékonyan alkalmaz az, az iszlám állam. Köszönöm, Korszó úr, alelnökünk, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék néhány részletkérdésbe belemenni, úgy érzem, hogy ezeket nem beszéltük meg. Igen, Irakban más zajlik, mint Szíriában. A Daesh ott van, Irakban is. Ott volt Falujában az Almalik kormány, de Szíriában valami másról van szó. És nézzük csak ott például a kőolaj kereskedelmet. Még az ENSZ biztonsági tanácsában is azt mondta, azt mondták, hogy az egész a török határon zajlik, és nagyon nagy a műtárgy kereskedelem, műtárgy csempészet is. Elhangzott, hogy Törökország és az öböl menti országok gyakorlatilag adó padradicsomnak minősülnek. A hálózatukat továbbra is kiterjesztetik, eh, majd még az iszlám állam előfordulhat. Erdélye, igen, Kozó kolléga, de gyakorlatilag mindent elmondott, amit én akartam. Nézzük, ami a pénzügyi bizonyítékokat illeti, a szervezetet ugyan károk érték, de nem biztos, hogy pénzügyileg. Melyek lehetnek a szándékok? Lesznek esetleg más szervezetek, amelyek leválnak és viszik -e el a pénzeket? Itt konkrétan arra gondolok, hogy például Jemenben. az iszlám állam számára nehéz lehet, de milyen más országok jöhetnek még szóba? Köszönöm szépen. Korvi Mike kolléga, tessék. Ku mojemu szokowi zupełnie nie dowiedziałem się, kto kupuje tę ropę naftową. Igen, köszönöm. Nem tudom, hogy ki az, aki a kőolajcsempészettel foglalkozik. Beszéltem egy nagykövettel, és nekem azt mondták, hogy tulajdonképpen az amerikaiak vásárolják fel a kőolajat. És elhangzott az is, hogy az iszlám államtól Törökország is kőolajat vásárol. A napi tapasztalatot, gyakorlatot nézve azt kérdezem, hogy hogy lehet az, hogy nem tették tönkre a kőolaj vezetékeket, az infrastruktúrát tönkre lehetett volna tenni két nap alatt. Miért nem történt ez meg? Miért nem tették tönkre a vezetékeket? És van még valami, amit nem tudok megérteni. Lehet, hogy vannak olyanok, akik egész egyszerűen ezeket a vezetékeket, kőolajvezetékeket nem akarják tönkretenni. Azt mondták, hogy az, az iszlám állam át, megpróbál Líbiába átkerülni. Elhangzott, hogy az iszlám állam túl fogja élni a koalíció támadásait. Van-e erre vonatkozóan valamilyen perspektíva? Szemke, hogy tessék. I za ten temat, i za możliwość no, włączenia się do dyskusji. Otóż muszę... Köszönöm szépen a prezentációt, és köszönöm szépen azt a lehetőséget, hogy részt vehettünk ebben a vitában. Be kell vallanom, hogy én sem igazán értettem meg azt, hogy hogyan is lehet az, hogy finanszírozási eh, forrás lehet a kőolaj az iszlám számára. Nagyon könnyű lehetne megvizsgálni azokat a pontokat, ahol a kőolajat kitermelik hogy sikerült nekik mostanáig megúszniuk és kőolajat kitermelniük minden büntetés nélkül. Szerencsére az iszlám állam gyengül, több oka is van ennek. Az egyik oka a pénzügyi eszközök csökkenése, a rendelkezés álló erőforrásaik csökkenése. De kérdezném, hogy meg, számszerűsíteni tudnánk ezt a csökkenést? Mekkora összegeket veszthettek el? Ha sok pénzt vesztettek, akkor nyilván valamilyen külső finanszírozásra kell hagyatkozniuk. Erről is tudnunk kellene. Így lehetne csak gyengíteni a helyzetükön. Igen, Köszönöm a kérdéseket, 7 percet kapnak a válaszokra. Talán megbeszélnék egymás között, hogy ki kezdje, hölgye ki az elsőbség. Nos, mielőtt válaszolnék a kérdésekre, egy dolgot meg kell érteni, hogy eh, a Daesh-nek van egy ilyen területi kiterjedése, az, hogyha a területi kiterjedés csökken, az nyilvánvalóan közvetlenül kihat a pénzbevételekre. Nincs már olyan ellenőrzése a területek fölött, amely korábban volt. Ez az alapvető oka annak, hogy csökken a bevétele és minden, ami ezzel jár. Ami az olajbevételeket illeti, a Daesh már a kezdetektől fogva csempészek, csempész eh, tevékenységet folytatott egy olyan eh, területen, ami alapvetően eh, sivatagos terület, ugye itt a rakkai területről beszélünk, illetve az egész zónáról, amelyben a Daesh aktív volt. Ez tehát egy sivatagi terület, ahol nagyon komoly csempész hálózatok tudnak megtelepedni, és a korábban már létező csempész hálózatokat tudta kihasználni és a magáévá tenni, tehát ez a hálózat már korábban létezett, és gyakorlatilag újra aktiválta ezt a hálózatot, az Irakból történő Törökország felé irányuló olajeladásokat, és ez tehát nem állami döntés volt, hanem olyan eh, hálózat, amelyet eh, emberek tartottak fenn, akik komoly, eh, komoly csempészbevételekre tettek szert. Emellett a nemzetközi szinten születtek intézkedések, amelyek csökkentették a hatékonyságát az intézkedéseknek, a csempészetnek, például az antik tárgyak eladásának születtek olyan rendelkezések, amely nehezebbé teszi az antik tárgyak kereskedelmét, és nehezebb találni olyan embereket, akik hajlandók megvenni az ilyen termékeket. Tehát nyilván a hálózat az létezni fog, de az, hogyha ellenőrizzük ezt a rendszert, akkor eh, le tudjuk szorítani az erőforrásokat, a bevételeket és azt gondolom, hogy szerintem ez a legfontosabb, ami pedig a nemzetközi finanszírozást illeti. Eh, mielőtt Moszult eh, el nem foglalták, a Daesh-nek voltak különböző üzletemberei, akik finanszírozták a brigádokat, amelyek akkor még talán nem iszlám államnak hívták magukat, vagy nem oda tartoztak, de ezek a pénzügyi szereplők az ideológiától vezérelve komoly támogatást nyújtottak, majd ez leállt, mert ők maguk is rájöttek arra, hogy milyen veszélyes ez a szervezet. Azonban a zakát rendszer az megmaradt, amely arról szól, hogy 2-2,5 százalékát a jövedelemnek jótékonyságra kell fordítani és ez egészen odáig működött, amíg rá nem jöttek ezek az üzletemberek, hogy ez nem egy karitatív szervezet, korábban ugyanis karitatív szervezetnek ábrázolta magát, le kell állítani ezt a finanszírozást, gondolták, mert nem megfelelő zsebekbe jut a pénz. a És akkor, bár úgy látom, hogy elhangzott a legtöbb válasz a kérdésekre, egy dolgot emelnék ki. a Daesh nem egy üres színpadra jött be. Már korábban is nagyon sok csempészés és nehézség volt ezen a területen, e, nem voltak zártak a határok, a határok nyitottak voltak, és e, Irak és Törökország, illetve Irak és Irán, e, Szíria és Irak között komoly csempészés zajlott. Ez egy gazdasági és társadalmi valóság, és ez a csempészés egyébként nem kötődik mindig a terrorizmushoz, ezek részén törzsi eredetű, e, és e, egyszerűen a szunni e, közösség gazdasági tevékenysége akik egyébként a jelenlegi helyzetet, az elnyomásokat igazságtalannak tartották, tehát ez a csempészés ez mindig is létezett. Akkor itt most abba hagyom. Okay, thank, thank you, colleagues. Any further questions? Köszönöm, kollégák, van-e még valami megjegyzés vagy kérdés? four minutes of presentation is very interesting. Well, it's quite important to hear. It's okay, well, uh, we need, I've heard we're supposed to get a short presentation. Úgy hallottam, hogy lesz egy rövid prezentáció, de próbáljuk betartani a, az előzetes menetrendet, tehát max. 5 perc. Tisztelt képviselők, röviden a Sentinel 2-es műhold által készített képek alapján készült tanulmányról röviden beszélnék. Ezzel próbáltuk a különböző olajfinomítókat, illetve olajkutakat beazonosítani. A hő térképeken láthatjuk a komoly hőkibocsátással bíró tevékenységeket. Így tehát nagyjából be tudtuk azonosítani azt, hogy hol folyik olaj kitermelés, kettő olajmezőről és egy finomítási területről tudtunk ez alapján tudomást szerezni. Voici par exemple le champ. Például láthatjuk nyugaton, Pamira környékén ezt, eh, ahol nagyon jelentős kitermelést eh, láthattunk. És ezt nem csak a Moody's, hanem a Sentinel 2-es is megerősíti. Itt van például, eh, látjuk, hogy égetik a gázt és a füstöt is. Ennek segítségével a Sentinel 2-es képekkel a kisméretű, illetve nem ipari körülmények között folyó olajfinomítást is eh, be tudtuk azonosítani, például ezeken a területeken. Láthatjuk, ahogy eh, füstölnek ezek a finom, füstöt bocsátanak ki ezek a kis eh, finomítók. Ez tehát azt jelzi, hogy itt ilyen kisipari de körülmények között próbálnak olajat finomítani. Un panorama des installations de raffinage artisanal dans le pays ainsi que des sites vannak a fix eh, helyen lévő, aktív eh, mm, olajfinomítók, eh, zöldel a pirossal pedig a kis ipari vagy kisebb méretű olajfinomítók. 2017-es képek alapján a Daesh területei zöld, pirossal a kormányerők és sárgával pedig a kurd erők területeit, zöldel pedig a, a mm, felkelők által ellenőrzés alatt területeket jeleztük, tehát láthatjuk, hogy a fix telepek alapvetően minden területen megoszlanak, mik ezek a kisebbek jellemzően a DS által ellenőrzött területeken találhatóak. Ennyi szerettem volna tényleg csak röviden felvillatani, köszönöm a figyelmüket. Ladies, or lady and... Köszönöm szépen, hölgyem és uraim, köszönöm a prezentációt. Kedves kollégák, azt ajánlom, hogy eh, nézzék meg eh, az állam finanszírozásáról szóló tanulmányt közelebbről is. Eh, nagyon érdekes olvasmány. Köszönöm szépen, további szép napot önöknek, és akkor most nézzük a kilencedik napi rendi pontot. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy zárt ajtók mögött kamera ülésünk lett, csak a, az illetékes és jogosult tagok maradhatnak így itt, úgyhogy a vendégeinket arra kérném, hogy hagyják el a termet most.